és feszülten várom, hogy az Európai Bizottság mit fog bemutatni a kérdést illetően. Köszönöm szépen, Gephardt asszony, és ezzel ezt a vitát lezárom. A szavazás holnap 12 órakor lesz. A következő témánk a napirend szerint Léne képviselőnek az ajánlása a megerősített együttműködés az egységes szabadalmi oltalom létrehozása területén. Léne úr négy percben kapja meg a szót. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Itt másod ízben van szó a megerősített együttműködésről. Már a családjog területén néhány hónappal ezelőtt első ízben határoztunk a megerősített együttműködésről a szabadon szerződés után, most ez másodízben történik meg. Tehát ez egy eljárásjogi döntés, amit most itt meg kell hoznunk. Ezt azért mondom nyomatékosan, mert ö, most nem tartalmi kérdésekről vitázunk, az majd későbbi időpontban fog megtörténni. Még meg kell jegyeznem, hogy nagy örömmel állapítottam meg, hogy a magyar elnökség is jelen van. Ez egyfajta premier, mert azt hiszem, hogy az Európai Parlament történetében először fordul elő, hogy hétfőn délután az elnökség jelen van, és talán ez megmutatja, hogy mennyire fontos az a téma, amiről ma itt vitázunk. 2001 óta vitázunk az európai szabadalom kérdéséről, az Európai Bizottság javaslata alapján. A parlament a palesztió jelentés formájában nagyon konkrét megoldási lehetőséget javasolt, ellesfoglalást készített az első olvasatot illetően. A tanácsban nem volt lehetséges egyetértést elérni a szabadalom kérdésében. Két probléma van. Egyrésztről egy bírósági probléma, hogy melyik bíróság illetékes, milyen vitásügyben, másrésztről a nyelvi probléma is felvetődött a bírósági probléma nem sokára megoldódhat. Az Európai Bíróság egy szakvéleményt készít majd március elején, és akkor tudjuk, hogy mit lehet megcsinálni, és mit nem. A nyelveket illetően nem jutottunk előre. A belga elnökség megállapít, meg kellett, hogy állapítsa ősszel tavaly, hogy itt a nyelvi vita esetében nem lehetséges megoldás, legalábbis az egyhangúság feltételét illetően, amely a Lisszaboni szerződésben szerepel. Van egy nagyon éles e, ellentét azon elv között, hogy az Európai Unióban 23 hivatalos nyelv van, amelyek elvben egyenrangúak, és azon tény között, hogy a szabadalom fordítása hatalmas költségekkel jár. Nos, ennek hátterében mindig felmerül az a probléma, hogyha valamennyi nyelvre lefordítatjuk a szabadalmat, a akkor ez azzal jár, hogy a KKV-k tulajdonképpen semmit nem kezdhetnek ezzel a szabadalommal, hiszen ez túlságosan költséges lesz. Egy ilyenfajta szabadalom az Európai Szabadalmi Hivatalom, Hivatal részéről egy nagyon nagy vállalkozásnak tűnik, és nem lesz olyan dolog, amit a KKV-k használhatnak. Ezen bizonyosan változtatni kell. Az Európai Parlament 2000 óta nem tudom hányszor, talán egy tucatszor is kép, készített állásfoglalást, hogy végre történjen előrelépés az európai szabadalom kérdésében a Lisszaboni folyamatra tekintettel, illetve az a 2020-as folyamatra tekintettel. Azt hiszem, hogy most már elég. A belga elnökség a bizottságot arra kérte, hogy konkrét javaslattal éljen, a megerősített együttműködés tekintetében a bizottság ezt a kezdeményezést megragadta, a tanács formálisan kérte egyetértésünket, a jogi szakbizottság 17-5 arányban elfogadott egy jelentést, és határozottan emellett foglalt állást. Most 25 tagállam sorakozott fel ezen javaslat mögött, és azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy előrelépjünk, és a parlament részéről megvan az egyetértés ezen eljárást illetően hogy végre lássuk a fényt az alagút végén. Egy utolsó ponttal zárnám, Európában nincs sok forrásunk, ami van, a kreativitásunk, az értelmünk, az elképzeléseink, amelyek ezen a kontinensen születnek. Éppen ezért döntő jelentőségű, hogy ezeket az elképzeléseket megvédjük. És Kínával, Indiával szemben, és sok más országgal szemben nem állhatunk oda a világban, azt mondva, hogy szellemi tulajdonjogokat védenetek kell, miközben mi Európában erre nem vagyunk képesek. Azt hiszem, hogy minőségi előrelépésre van szükség az európai szabadalom tekintetében, és ezért szólok önökhöz, hogy ezt a javaslatot támogassák a megerősített együttműködést. Illetően köszönöm. Köszönöm az előadónak, most pedig a tanács nevében Győri Enikőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Folytatjuk a történetet, ahogy itt említették az előző vitában. Tisztelt képviselők, nagy a számomra, hogy ilyen kiváló hallgatóság előtti felszólalásra kértek fel. Annál is inkább, mert említették, hogy mennyire fontos ez a kérdés. Szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek a konstruktív megközelítését, hogy támogatták a tanácsot annak érdekében, hogy sikerüljön az európai szabadalmat elfogadni. És szeretném a hálánkat kifejezni a belga elnökségnek, a távozó belga elnökségnek, mert nagyon komoly erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy az egységes európai szabadalom megvalósulhasson. Arról is beszeretnék számolni, hogy ma reggel a tanács elsőprő többséggel úgy határozott, hogy a parlament egyetértését fogja kérni az egységes szabadalom létrehozása terén a megerősített együttműködés elindításához. A március 10-i versenyképességi tanács, amennyiben a parlament egyetértését adja, el fogja fogadni a megerősített együttműködésre való felhatalmazásról szóló határozatot. A magyar elnökség számára rendkívül fontos, az EU versenyképességének javítása, és az, hogy a KKV-kat támogassuk, amelyek az Európai Unió területén működnek. Közös felelősségünk, hogy segítsük az innovációt, hiszen az innováció a versenyképesség, a kkv versenyképességének egyik hajtóereje európai és globális szinten. Már az elejétől fogva világos volt, hogy a kulcsfontosságú eleme ezen célok megvalósításának az lenne, ha európai szabadalmat hoznánk létre, de ezt már több mint 30 éve húzzuk a jelenlegi status quo fenntartása nem lehetőség. Több millió eurót költenek el évente a fordítás és egyéb adminisztratív költségekre azért, hogy a szabadalmi védelmet megszerezzék a feltalálók a 27 EU-s országban. Közben az USA-ban egy feltaláló a szabadalmat az USA teljes területére megkapja, körülbelül 1850 eurónak megfelelő összegért. Ugyanez az Európai Unióban 20 ezer euróba kerül, és ez csak 13 tagállamot fedne le, ez a szabadalom. A számítások szerint az európai cégek 7-800 millió eurós kiadást kell, hogy elszenvedjenek az európai egységes szabadalom hiánya miatt. Hát azt hiszem nem kell elmondanom, hogy mennyire jobban fel lehetne használni ezt a pénzösszeget, például, hogyha technológiai kutatásra fordítanák. A belső piac a szabadalmi védelem terén nem létezik. Egyelőre a szabadalmat benyújtó 27 különböző uniós tagállam szabályainak kell megfeleljen, tehát a gyakorlatban a szabadalmi védelmet csak bizonyos tagállamokban kérik, és ez viszont komoly problémákat teremt az áruk szabad áramlása kapcsán, hiszen ezek az áruk egyes tagállamokban szabadalmi védelem alatt állnak, más országokban pedig nem mi mindig azt támogattuk, hogy hozzunk létre egy valódi egységes uniós szabadalmat, amely valamennyi, tehát mind a 27 uniós tagállam területére vonatkozna. vonatkozna. És nagyon sajnáljuk, hogy a nyelvi problémák miatti viták oda vezettek, hogy nem csatlakozott valamennyi tagállam ehhez. Reméljük, hogy sikerül az elkövetkezendő jövőben konszenzust elérni. Még azt is ki kell emelnem, hogy az EU döntéshozóira nagy nyomás nehezedik, hogy gyors döntést hozzanak. Az Innovációs Unió scoreboardja megerősíti, hogy már hatalmas szakadék tátong az USA, Japán, illetve az EU innovációs teljesítménye között. És a feltörekvő gazdaságok is nagyon gyorsan hozzák be a lemaradásukat. Ugyan nem a szabadalmi szabályok az egyetlen tényező, amelyek az innovációs tevékenységet befolyásolják, azt hiszem a fontosságuk mindenki számára nyilvánvaló. Minden évben a meglévő szabályok alapján a széteredezett rendszerrel haladunk tovább, akkor egyre kevésbé leszünk versenyképesek. A tagállamok elsőprő többsége úgy gondolja, hogy az egységes európai szabadalom létrehozása a megerősített együttműködés útján az egyetlen megoldás a jelenlegi helyzetben. 24 tagállam nyújtotta be a hivatalos kérdést, kérést arra vonatkozóan, hogy megerősített együttműködés jöjjön létre észszerű időn belül. Elnökségként mi minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni, hogy a lehető legnagyobb előrelépést érjük el. Ugyanakkor az elnökségnek meg kell hallgatnia a fenntartásokat, a tiltakozásokat is, amelyek az olasz, illetve a spanyol fél részéről hangzottak el. Most hadd forduljak tehát a tisztelt olasz és spanyol képviselőkhöz anyanyelvükön. Először is Szeretnék Spanyolországhoz szólni, a trió elnökség másik országához. Bizonyos vagyok abban, hogy a megerősített együttműködés az egységes szabadalmi védelem tekintetében nagyon fontos előrelépés, hogy megfelelő megoldást találjunk egy olyan szabadalmi megoldásra, amely minden Európai Uniós országra és az Unió egész területére vonatkozik. És most, kedves olasz barátainknak, mindenképpen szeretnék kiemelni egy valamit, hogy kerüljük el a félreértéseket. Semmilyen társaság és senki független feltaláló a származás, a származási hátterétől függetlenül nem fog kimaradni az egységes szabadalom előnyeiből. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a türelmüket, és nagyon izgatottan várom a parlamenttel való együttműködést a témában. Köszönöm. Köszönöm szépen, Győri asszony. Következőként Bárnyé biztos kapszót. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők! Az önök előtt lévő javaslat az megerősített együttműködésre nézve nagyon fontos előrelépés európai befektetők és feltalálók, üzleti vállalkozások számára az egységesítés irányában. Elfogadhatatlan és hihetetlen gyengeség ez a megosztottság a kontinens versenyképessége szempontjából. Nagyon nagy a versengés a világpiacokon, ezért ha nem tudunk megfelelően versenyezni alacsonyabb árakkal, és megfelelő kreativitással, akkor a súlyos problémát jelent. Éppen ezért eh, tavaly januárban és már több korábbi alkalommal is én is letettem a voksot amellett, hogy eh, mozdítsuk előre ennek a témának az ügyét, hogy a követke- az előző biztos munkáját folytatni tudjuk. Köszönöm a belga elnökség ambícióját és intelligenciáját, hiszen ez alapján indult el ez a munka, anélkül nem sikerült volna elérni ezt az egységes támogatást. Felmerült a Lisszaboni szerződés alapján a megerősített együttműködés elképzelése, és a bizottság azonnal válaszolt a kérésünkre, illetve Léne úr és egy tucatnyi tagállam kérésére. Most már 25 tagállamról beszélünk, amelyek részt vesznek a megerősített együttműködésben. Erről tájékoztattak minket, hogy hozzájárulnak ehhez a folyamathoz. A magyar elnökség a belga elnökséghoz hasonlóan igen ambiciózusan eh, fogott neki ennek a témának, és eh, nagyon örülök, hogy eh, a parlament is, és ön is, Léne úr, illetve elnök úr, motorjai voltak az ügy tárgyalásának, illetve a bizottság jogi osztálya is nagyon sokat tett a sikeres zárásért. A bizottság szeretné, ha a lehető legtöbb tagállam részt venne a megerősített együttműködésben. Nyilván a végcél az, hogy minden tagállam felsorakozzon a javaslat mögött. Politikailag minden tagállam számára elfogadható a javaslat. Gazdaságilag minden vállalkozás számára szükséges ez a megoldás. Szeretnénk, hogyha lehetőleg el lehetne érni az egyhangúságot, hiszen így lehet a leginkább kihasználni ezt az előrehaladási lehetőséget a vállalkozások és a feltalálók számára a belső piacért felelős biztosként gondoskodni fogok arról, hogy a megerősített mm, együttműködés a szerződéseknek megfelelően működik majd, illetve elősegíti a belső piac kibontakozását. Az egységes szabadalmi oltalon ahogyan spanyolul és olaszul is kifejtette Győri asszony, fontos, hogy hozzáférhető legyen minden vállalkozás számára, függetlenül attól, hogy melyik tagállamban találhatók, diszkrimináció nélkül. Az egységes oltalom előnyei minden feltaláló és újító cég számára azonosképpen jelentkeznek az Európai Unióban. Legyenek ezek eljárások, amelyeket racionalizálni kell, illetve a fordítási költségek, amelyek csökkenni fognak. Jelen pillanatban egy részletes elemzésen dolgozunk, a gazdasági hatások elemzésén. A bizottság számára sajnálatos, hogy teljes körű egyhangúságot nem sikerült egyelőre elérni, de mindent meg fogunk tenni, hogy a megerősített együttműködés minél korábban elinduljon, attól kezdődően, hogy a miniszterek tanácsa márciusban megszavazza az erre vonatkozó rendeletet. Remélhetőleg ez sikerül, és ezzel felgyorsul a folyamat, és valódi hozzáadott érték keletkezik az európai vállalkozások számára. Előre köszönöm az önök támogatását is. Köszönjük szépen, Barnyi biztos úr. Most pedig a frakciók szónokai következnek. Először is Baldazár kolléga a néppárti frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Nagy gyorsasággal és nagy dinamizmussal jutottunk el a megerősített együttműködés első szakaszához, amely a belső piacot érinti. A magyarázat a következő. Az európai szabványról folytatott vita már nagyon régóta, sok éve rendünkön van. És persze el kell mondanunk precízebben azt is, hogy a bizottság csak 2010. június 30-án fogadott el egységes szabályozást a fordításokra vonatkozóan, és kiderült az egyhangúság hiánya, illetve az, hogy mennyire nehéz ezzel kapcsolatban a közeljövőben egyhangú döntést elérni. Kiemelem még aztán azt is, hogy a parlamenti munkának milyen volt a ritmusa a dosszié tárgyalása során. Tehát a jövőre vonatkozóan vannak még dolgok, rekord lépéseket tettünk, nagyon hatékonyan jártunk el, és emellett nem, nem áll szándékomban az, hogy csak a szóvivője legyek a saját hazám érdekeinek, mert most hazám ellenzi a megerősített együttműködést, de ettől függetlenül azt hiszem, hogy a fejlődés, a kisvállalkozói rendszer fejlődésének egyik alapköve valóban ez az európai szabadalom, de egy-két dologra szeretném felhívni a figyelmet, majd a jövőbeni alkalmazás szempontjából. Tehát legyünk tudatában annak, hogyha megerősített egy, együttműködésre szavazunk, akkor ez az európai piacon egy olyan eszköz bevezetését támogatja, amely, amelyre most precedens teremtünk, és ezt a precedenst később a belső piac bármely más területén lehet alkalmazni. Ez az Európai Parlament aztán később kifejezheti a véleményét majd részletesen, autonóm módon az egységes javaslatokról. A olyan javaslatokról, amelyek nem egyes államcsoportok érdekeit képviselik, hanem valóban a vállalkozók és üzletemberek érdekeit képviselik. Köszönöm szépen, Baltazere kolléga, most pedig a szocialista frakció nevében Rapkai kolléga két percben. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Az előadó által adott indokolás helyes, helyes helytálló. Ahhoz nincs mit hozzáfűzni, a frakcióm ezért hozzá fog járulni a megerősített együttműködéshez. Vannak kivételek minden frakcióban, vannak eltérő vélemények, ez teljesen elfogadható és legitim, nyilván ezeket is meg kell hallgatni, de azt gondolom, hogy az, amit az előadó mondott, amit az elnökség mondott, és amit a biztos úr mondott, az megmutatja, hogy most itt van végre az ideje, hogy tegyünk valamit, nem szabad több időt elfecsérelnünk. Nem úgy van, ahogy néhányan mondják, hogy itt most gyorsan és mindenféle vita nélkül fogunk eredményeket elérni. Nem, ez nincs így. Nyilvánvalóan ez az érv nem helyes. Nem arról vitatkoztunk, hogy mi legyen a nyelvekkel, azóta vitatkozunk erről csak, mióta a bizottság a javaslatát az elmúlt évben előterjesztette. Egyébként ez a kérdés, ez már egy évtizedes téma, tehát nem új a téma, hogyha pedig megnézi valaki, hogy az elmúlt hónapokban milyen különböző modellek kerültek bemutatásra, és képezték a vita tárgyát, az nem mondhatja, hogy nem folyt már eddig is elég vita. A másik érv, amit mindig ellenérvként hangoztatnak, az az, az hogy tönkretesszük az egységes piacot. Most a szabadalmak esetében nincsen belső piac, egységes piac, ezt nem lehet tönkretenni. Hogyha pedig ezt tudatosítjuk magunkban, Eh, és azt akarjuk, hogy kiteljesedjen a szabadalmak esetében az egységes piac, akkor azt mondjuk a legrosszabb eset az az, hogy a status quo az megmarad, tehát itt nem fogunk sehova se jutni. A harmadik érv, amit pedig célirányosan hoznak fel, az az, hogy hogyha hozzájárulunk a megerősített eh, együttműködés, az akkor feladjuk a jogainkat. Azonban ez nem igaz. Ez nyilvánvalóan helytelenül értelmezi a Lisszaboni szerződést. Nézzük meg az ügyrendet, nézzük meg a Lisszaboni szerződést. Nem veszti el a parlament egyetlen jogát sem, hogyha hozzájárul a megerősített együttműködéshez hogyha ez pedig elkezdődik, akkor megőrizzük a jogainkat. Nyilvánvalóan itt egy koncentrált együttműködés van, együttdöntésre van lehetőség a szabadalmi rendeletnél, és hogyha jön a szabadalmi bíráskodás, akkor ott is vannak lehetőségeink, tehát nem adjuk fel, nem adja fel a parlament egyetlen jogát sem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Rapkai kolléga. Következőként pedig az ALDE frakció nevében két percben Wikström asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok Léne úrnak kiváló munkájáért, a témában, illetve Barnier biztosnak, aki nagyon hatékonyan és sikeresen közelítette meg ezt a témát. Ez olyan téma, amelyről már több évtizede tárgyalunk. Úgy vélem, hogy valóban igaz, a tanács a szerződés szerinti egyhangúságot nem fogja elérni a határozat elfogadása érdekében, ezért gondolták többen is, nagyon sok tagállam, hogy jobb elkezdeni a fokozott együttműködést, a megerősített együttműködést. Ez nyitott. Minden tagállam csatlakozhat az együttműködéshez, amikor azt alkalmasnak tartja. Azt kell megvizsgálnunk ma, hogy az Európai Parlament vajon ma hozzájárulását adja-e a tanács kéréséhez, amely a megerősített együttműködésre irányul. A liberálisok úgy gondolkodnak, hogy az Európai Parlamentnek hozzájárulását kell adnia ehhez a határozathoz, Léne úr ajánlásaival összefüggésben. Ahhoz, hogy oltalmat tudjunk biztosítani egy találmány számára, nagyon fontos, hogy a kreativitás érvényesülni tudjon, növekedést és foglalkoztatást teremtve. Nagyon nehéz egy kisvállalkozás vagy egy egyéni, egy feltaláló számára, hogy oltalom alá helyezze találmányát, Amerikában 1800 euróba kerül egy szabadalom, Európában kb. 20 ezer euróba. Ez 11-szeres különbség elfogadhatatlan. És csak a nagyobb vállalkozások, amelyeknek jogi és egyéb szakértelem rendelkezésére tudják megoldani ezeknek a folyamatoknak a végigvitelét ideje, hogy az egyéni feltalálók is védelmet kapjanak, ne nekik kelljen ők a szabadalmi rendszer árát. Ez fontos a foglalkoztatás szempontjából, nincs időnk, amit elvesztegethetnénk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Viktor Masszony, Most pedig két percben a zöld frakció nevében Lichtenberger asszony kap szót. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Egy európai szabadalom bizonyos területeken a gazdaságban és a tudomány számára többletjogokat biztosít, javulást hoz. Akkor is, hogyha azt kell, hogy mondjam, hogy talán túlzottak a reményeink, az elvárásaink, amelyeket egy európai szabadalomhoz fűzünk. Nyilvánvalóan, tehát itt helyén kell látni a dolgokat. Itt elsősorban a megerősített együttműködés ellen szeretnék érvelni láttuk a bontópereke válással kapcsolatos ügyet a közelmúltban, most pedig e döntés után itt van a következő téma is az asztalunkon van az együttműködés keretében. Hogyha ezt a hozzájárulást egyszerűen megadjuk itt, akkor egyre inkább áttérünk majd a megerősített együttműködés terepére, egyre inkább elterjed ez a gyakorlat, mert egyszerűen a tanácsban túl nehéz enélkül a munka. Nos, a konventben, a konventben annak idején nem így képzeltük el a dolgokat, amikor a megerősített együttműködésről vitáztunk. Ami pedig a good governance-et illeti, amiről nagyon sok szó esik, ennek van egy olyan eleme, ez a világosság, áttekinthetőség. Az áttekinthetőség és a, világi, és a világosság a legkülönbözőbb formában jelenik meg a legkülönbözőbb területeken, azonban ezt nem támogatja a megerősített együttműködés, ezt egy nagyon nagy problémának tartom a jövőre nézve, hogy és hát nem jó ezért, hogyha a legkülönbözőbb témákra különböző államok csoportokat alkotnak, és ott külön megállapodásokat kötnek. Könnyű azt mondani, hogy persze mások is részt vehetnek benne, csak éppen milyen feltételek mellett. Én azt vártam volna, hogy ez alkalommal más fog történni, mint az előző években, és most itt talán megvan a megállapodásnak az esélye, hogyha már ilyen hosszan tárgyaltunk a kérdésről. A szabadalmak területén a megerősített együttműködés útját nem a megfelelő útnak tartom, éppen, éppen ezért nem fogok hozzájárulni ehhez a szabályozáshoz. Köszönöm szépen Lichtenberger kolléga, most pedig egy percben az ECR frakció nevében Ziobró kolléga kap szót. Köszönöm szépen. Európában már több éve zajlik a vita az egységes szabadalmi oltalom bevezetéséről. Köz, közgazdászok, vállalkozók is úgy becslik, hogy ez csökkentené a szabadalmi költségeket a vállalatok számára az Európai Unión belül. És ez különösen fontos, a kis és középvállalkozások számára. Pontosan ez az az irány, amelyben az ajánlatok, az Európai Bizottság javaslatai mutatnak. Azonban figyelmet kell fordítanunk az ellentmondásos aspektusokra is ebben a vitában. Már említették itt a fordítás kérdését. Az Európai Szabadalmi hivatalra hivatkoztak, hogy a fordításokat csak három nyelvre végeznék el. Ezt a dolgot meg kell gondolni még egyszer. Miért pont az a három nyelv, és miért nem mások? Különösképpen azért, mert ez bizony azoknak a vállalkozóknak biztosít előnyt, akik ezt a három nyelvet használják. Köszönöm. Ó, ez... Köszönöm szépen, Csobró kolléga. Most pedig egy percben az EFD frakció nevében beton kolléga. Um, Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság már korábban is megpróbálta létrehozni a szabadalmi jogtörvény, de júniusban a tanács aztán sajnos megakadt ez a munka. Úgyhogy ez most csak egy újabb példája az EU birodalomépítésének, további adminisztratív költség terheket ró ez az innovatív cégekre, 12 ország kezdeményezte ezt a munkát, az Egyesült Királyság is köztük volt. Az egymást követő brit kormányok a hasonló projekteket mindig is támogatták, hogyha egy konzervatív párt azt gondolta volna, hogy ez egy képmutató megoldás, akkor talán megoldást találhattunk volna a nem, az állam adósság visszafizetésére. Köszönöm szépen, Berton kolléga. Most pedig Galló kolléganőnk kezdi két percben. Merci, monsieur le président. Monsieur le commissaire. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves képviselőtársak! Ősidők óta kérdezi magát az emberiség, hogy mi az élet értelme. A 70-es évek óta pedig az Európai Unió képtelen választ találni a szabadalom kérdésére. Hát úgy gondolom, hogy ez hajmeresztő. Épp először is szeretném Léne úr munkáját és makasságát üdvözölni, és köszönetet mondani neki, hiszen ráirányította a figyelmet az olasz és spanyol kollégák által elmondottakra. Én is foglalkoztam az általa felsorakoztatott érvekkel, és úgy gondolom, hogy ezek megérthetőek. De itt most nem arról van szó, hogy nyelvi kérdéseket rendezzünk. Az Európai Bizottság 2010. július 1 tervezete az Európai Szabadalmi Hivatal nyelvi rezsimjén alapul. Ez a szabályozás pedig jól bevált a gyakorlatban. De ahogy mondtam már, ez a nyelvi vita tulajdonképpen nincs is napi renden, egyszerűen csak arról van szó, hogy 25 tagállamnak szeretnénk megadni, hogy együtt működjenek, megerősített együttműködés keretében. A fontos az, hogy az európai vállalatoknak az ügyét európai szinten is képviseljük, hiszen többet kell fizetniük a szabadalmaikért, mint az amerikai konkurenseknek. Tehát be kell bizonyítanunk, hogy az Európai Parlament megérett arra, hogy segítsen nekik, és az ilyen vitákon túl tud jutni a jövőben, még további kényes döntéseket is meg kell hozni, azonban itt ahelyett, hogy egy helyben toporognánk, előre kellene lépnünk, éppen ezért Léne úr álláspontját fel kellene vállalnunk, és ezzel be kellene fejeznünk ezt a hosszú vitát. Köszönöm. Köszönöm szépen, Galló asszony, most pedig Flasikova Benova asszony nincs jelen, így akkor egy percben Kocsusnyi kolléga kap szót. Pane předsedající, dámy, dámy a pánové. Köszönöm. Elnök úr, hölgyeim és uraim, biztos úr. Az USA elnöke Obama úr az éves beszédében pontosan arra hívta fel a figyelmet, hogy az innováció erősítése mennyire fontos, és az innovációt a mai generáció Sputnikjához hasonlította. Örülök annak, hogy itt van már egy világos jel arra vonatkozóan, hogy az EU is fontosnak tartja az innovációt a versenyképességének javítása szempontjából. Az innováció akkor lehet sikeres, és akkor tart minket az élen Kína, Brazília előtt, hogyha létezik egy egységes európai szabadalom. Ez segíti majd az európai cégek versenyképességét. És én ezért sajnálom egyébként, hogy ez az életbe vágóan fontos eszköz, ami az innovációt támogatja az Európai Unióban, ilyen helyzetben van, másodlagos kérdések miatt akadályozza egy-két ország, mint a nyelvének a védelme. Éppen azért támogatom én ezt, akkor is, hogyha más tagállamos nem csatlakoznak. Ne hagyjuk, hogy ez a Sputnik nélkülünk távozzon. López Köszönöm szépen, most, hogy López Isturiz kollégán kap szót két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unióban egyenlőségen, szolidaritáson és a nyelvek tiszteletén alapul az együttműködésünk. Ezek a fontos alapelveink. E, támogatjuk, hogy az Európai Unióban egységes legyen a szabadalmi rendszer, és itt Léna úrral egyet is értek, és természetesen e, segíteni kell a belső piac kiteljesedését, de a megerősített együttműködés egy olyan megoldás a szerződésben, amely az utolsó megoldás kell, hogy legyen, amiről holnap szavazunk, a a megerősített együttműködés a szerződés 118-as és más cikkeinek ellentmond. Az új szerződés egy olyan eszköz, amelyet nem szabad arra felhasználni, hogy különböző sebességekre álljonnak be különböző területei Európának. Ennek súlyos következményei lesznek, hogyha a tanács továbbra is az együttműködést így használja, a tanács mindent elveszítünk. Kérjük, egy kicsit lassabban beszéljen, mondja az elnök. Jó, két percem van, akkor Spanyolországban több millió emberről beszélünk, két nyelvről a szabadalmi rendszeren belül, és csak egy hasonlítható összefontosságában a spanyolhoz. Most az angolra nagyon sokat költünk, a többi nyelvet pedig kizárjuk ebből a rezsimből. Nem csak Spanyolország ellenőrizte ezt a nyelvi rezsimet, hanem mások is korábban. Ez egy politikai kritérium, és a bürokrata manőverekkel nagyon óvatosnak kell lenni. A bizottság által felvetett javaslat ellentmond a nyelvek használatára vonatkozó jogoknak, diszkriminációt jelent, e, feldarabolja a piacot, és jogi bizonytalanságot teremt. Egyesek sietnek, mások pedig ezért sokáig a bíróság előtt kell majd, hogy kivédjék a jogaikat. Ez a helyzet javítható, hogyha visszatérünk a szerződés szelleméhez és betűjéhez, amit Spanyolország mindig is tiszteletben tartott. Köszönöm. Weitz. Köszönöm szépen, hogy Szuris Weitz kollégánk. Berlinger kollégánk kap egy percben szót. Elfogadhatatlan, hogy nem létezik európai szabadalom. Büntetik a cégeket Európában. Tízszer annyit kell fizetniük, mint amerikai és japán versenytársaik. Aztán a szabadalmak töredezettsége is annak az oka, hogy ennyire lassú a gazdasági fellendülés. A megerősített együttműködés egy adott nyelvi rezsimmel, ami nem tetszett, létezett, de most itt van 25 tagállam, és megváltozik a politikai kép, a politikai helyzet. Talán mégiscsak lehetséges valami pozitív fejlemény véki menetel. Még akkor is, hogyha a mindannyian együtt kell, hogy dolgozunk annak érdekében, hogy sikerüljön olyan megközelítést elérni, ami mindenkit figyelembe vesz. Mi szeretnénk azt, hogy az olasz nyelvet is védjék és értékeljék, de a kormányunk például most nyilvánta meg a költségvetést. És én erre a másik dologra is felhívnám a figyelmet, tehát mindenképpen el kell jutnunk egy európai egységes szabadalomhoz. Köszönjük szépen Berlinger kolléga, most pedig Massip Hidalgo kolléga kap egy percben szót. No nos engañemos. Ne csapjuk be magunkat, ez a folyamat arra irányul, hogy az angolok és a franciák előmozdítsák a saját nyelvüknek az ügyét. Több száz millió emberről beszélünk a világ többi tájékán. Többen vannak, mint az európaiak, akik spanyolul beszélnek. Beszéltünk az olasz nyelvről is. Az olasz és a spanyol nyelv a szabadalmi rendszerben elfogadott státuszú nyelv, és a Digital Europe-on belül a Nokia, Philips, Siemens eh, is eh, megpróbáltak tenni az ő ügyben. Nem tudjuk, hogy eh, mi lesz ennek a bíróságügynek a vége, végeredménye, de nem szabadna ilyen célokra kihasználni a megerősített együttműködést, és ma is elhamarkodó döntéseket próbálunk hozni. Köszönöm a magyar elnökség képviselőjének, hogy olaszul és spanyolul is felszólalt. Itt félbeszakítják a felszólalót. 1 minúti 30. Köszönöm szépen, most Holzer kolléga. Egy perc, 30 másod benne. 30 másodpercben. A több nyelvűség a kulturális többs, többszínűségnek az egyik jelzőjét Európában. Az európai szabadalommal kapcsolatos nyelvi vita azonban már több mint 30 éve tart. Tehát 30 évről beszélünk, amely alatt az európai vállalatok rendkívüli fordítási költségekkel kellett, hogy számoljanak, és ezáltal versenyhátrányt szenvedtek el az EU, a világpiacon az immateriális vagyonja, vagyontárgyak, mint a különböző márka, jogok és szabadalmak adott esetben hitelbiztosítéként is szolgálhatnak, és nyilván a vállalat értékelésben is szerepet játszanak. Az megerősített együttműködés keretében legalább az európai ezen túl az európai rendszerben csak angolra, franciára, németre fognak fordítani. Ez bürokratikus szempontból egyszerűséget hoz, már csak azért is, mert például az angol már amúgy is univerzális felhasználás nyelv szaknyelvként sok területen. A három nyelv, munkanyelv használata mindenképpen elérhető a lakosság nagy része számára. Különös öröm számomra, hogy a német nyelv státusza amely 2006 óta az Európai Unióban legtöbbet beszélt nyelv, most fontos szerepet kap. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Mölcer kolléga. Most pedig a spontán hozzászólások következnek, következő hozzászólóként pedig Carvalho kolléganő. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr. Miniszter asszony, az Európai egységes szabadalom megteremtése valóban segíteni fogja a technológiai és a tudományos fejlődést Európában, és ez valóban életbe vágó kérdés. Ettől függetlenül megvannak a fenntartásaim a nyelvi rendszerrel kapcsolatban. Véleményem szerint a legjobb megoldás az az lett volna, ha csak az angol nyelvet használják. De abban a rendszerben, mondjuk, ahol kiegészítjük az angolt más nyelvekkel, hát akkor azt mondom, hogy a portugált is be lehetne ide emelni. Globálisan kell versenyeznünk, az angol és spanyol után a portugál a legszélesebb körben beszélt nyelv a világon. Köszönöm szépen, Karvajó asszony. Most pedig Herzog asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A tudásteremtés az Európai Unióban mindig prioritás, de a tudás kezelése nem olyan sikeres dolog egyelőre az Európai Unióban. Sajnálatos, hogy a belga elnökség nem tudta lezárni a szabadalmi irányelv tárgyalását a tervek szerint, de nagyon remélem, hogy a magyar elnökség elkötelezetten dolgozik majd az ügyön, és megtesz mindent a következő hónapokban, hogy a következő szakaszba vigye az ügyet a megerősített együttműködésbe. Az idő nem megújuló erőforrás, ez az egyetlen ilyen erőforrás, a tudást egyre nagyobb területeken kell felhasználnunk, kiterjesztve azt, és nagyon fontos Európa számára, hogy a szabadalom akár e, fokozott együttműködéssel, akár pedig egy irányelv kapcsán valóban szányra kapjon. Mi persze a magyar nyelvet elveszítjük e tekintetben, de ez egy kis ár azokért a nagy előnyökért, amelyekben mindannyian részesülni fogunk. Köszönöm szépen, Herzog asszony, most pedig Mendes kolléga kap szót. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Bárnyi biztos úrnak azért a bátorságért, amelyet itt mutatott a előadásában. A meghallgatáson azt ígérte az elmúlt mandátum időszakban, hogy együtt fog működni. Szeretném köszönni Léne úr együttműködését is értünk vagy sem a megerősített együttműködéssel? Ez az első kérdés, amit mindenképpen meg kell válaszolnunk. Azonban itt nyilván differenciálnunk kell ismételten, és meg kell néznünk a különbözőségeket, a különböző nyelvek között, amelyek, amit a gyakorlati életben töltenek be, és ami a kulturális szerepük. Nos, úgy gondolom, hogy sok nyelv megfelelt már ebben a szerepben, és a jelenleg napon lévő rendszer, asztalon lévő rendszerben egy adminisztratív szempontból megfelelően lehet majd költséghatékonyan kezelni a rendszert. Ezt blokkolják ezt a tervet. Úgy gondolom, hogy a egyéb célokat, a nyelvi célokat később is el lehet majd érni, és be lehetne fejezni a vitát. Köszönöm szépen Manders az uh, úr és Habers kolléga kapszót. Uh, Mr. President, uh, well I... Elnök úr, amikor először 99-ben eljöttem ide a parlamentbe, az egységes európai szabadalom volt napirenden, és emlékszem, hogy Klaus-Heiner Lénevel együtt dolgoztunk Palacio asszony jelentésén. És nagyon örülök, hogy végre már komoly előrelépést kezdünk itt tenni. De nem tudjuk, nem becsülhetjük alá ennek a javaslatnak a jelentőségét, hogy ez mit fog számítani az európai gazdaság versenyképessége szempontjából. Most egy nagyon imaginatív új javaslatról is tárgyalunk, a Gegenkvin asszony innovációs uniójáról. Az Európai Uniónak sokkal inventívebbnek kell lennie. Több találmányra van szükségünk, és ezeket jobban ki kell használni. Egész egyszerűen elengedhetetlen, hogy versenyképes szabadalmi rendszerünk legyen. Azt hiszem, a megerősített együttműködés valóban egy nagyon jó ötletes lépés, hogy előre mozdítsuk az ügyet, és remélem, hogy az olasz és spanyol kollégáink majd csatlakoznak. De ezt nem tehetjük félre, nem várhatunk tovább. Azért, mert szerte a világon mindenki az innovációs piacon lép fel. Köszönöm szépen, Harbor kolléga, és jobbulást kívánunk! Következőnk. Következő hozzászól pedig Ferrera képviselőtársunk. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a folyamat nagyon jól megmutatja, hogy milyen feltételek között kell dolgoznunk mostanában, amikor az Európai Unió a, az érdekeit próbálja védeni világszerte. Te. A Lisszaboni szerződés értelmében a megerősített együttműködés már most megmutatja, hogy milyen következményekkel jár ez a megoldás. Az egységes szabadalmi védelem oltalom és ennek a következményei, amiről most tárgyalunk, kiemelten kezeli majd a francia, német és az angol nyelvet a szabadalmi oltalom szempontjából. A portugál a világ harmadik leg szélesebb körben beszélt nyelve, mégis marginalizálják. Vannak más fontos nyelvek is, már ami a tudományt, a technológiát illeti, ezeket is kihagyják. Ez támadás az Európai Unió többnyelvűsége ellen, és ezt a támadást a költséghatékonyság nevében követik el. Köszönöm szépen, Paska kolléga kap szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, az Európai Unió már 2000 óta próbál pozitívabb együttműködést elérni az egységes szabadalom témájában a tagállamok között. Azonban a legutóbb tár- legutóbbi tárgyalási fordulón a tanácsban tavaly decemberben megerősítve láttuk azt, hogy egyes tagállamoknak komoly fenntartásaik vannak a fordítási rendszerrel kapcsolatban. A jelenlegi fordítási, az Európai Szabadalom Hivatal jelenlegi fordítási rendszere alapján, és emiatt az ok miatt nem tud a tanács egyhangú döntést hozni, amire szükség lenne. És láthatunk egy természetes és logikus reakciót azon tagállamok részéről, akik felismerték azt, hogy szükséges a szellemi tulajdon védelme. A szerződés értelmében most ezek a tagállamok megpróbálnak megerősített együttműködést létrehozni az és szabadalmi oltalommal kapcsolatban. Én meg vagyok győződve arról, hogy az Európai Parlament nem gördít semmilyen akadályt az ilyen megerősített együttműködés elébe. Köszönöm szépen Paska képviselőtársunk, következő hozzászóló pedig Schwab képviselőtársunk. Köszönöm szépen, már nagyon sok jó érv hangzott el. Én szeretnék főpontokat kiemelni. Azt gondolom először is, hogy Léne kolléga kezdeményezését és Barnier biztos úr javaslatát el kell fogadnunk. Szeretném kifejezett szeretném nem csak ebben az esetben, hanem más esetekre vonatkozóan is megköszönni a belga elnökségnek a kitűnő munkáját. Először is. Itt egy eljárás jogi döntésről van szó, erre utalt léne kolléga. Nem az a kérdés itt most, hogy mennyi ember beszél milyen nyelveket Európában, és hogy melyik nyelv hangzik a legszebben, hanem egy egy eljárás technikai, eljárás technikai kérdésről van szó, amit a tanács meg szeretne hozni, meg szeretne válaszolni. Nyilvánvalóan gondosan meg kell vizsgálnunk a nyelvek kérdését, azonban itt nem arról van szó, hogy az Európai Tanácson belüli e, ilyen alcsoportnak a kívánságáról van szó, hanem 25 tagállam a 27-ből szeretné ezt bevezetni. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a megerősített együttműködéssel kapcsolatos döntést nekünk itt a parlamentben meg kell hoznunk, de óvatosan kell meghoznunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen hozzászóló. Következő hozzászól pedig Gírig képviselőtársunk. Koledzy, patent europejski ma pomóc innowacyjności. A dlaczego sam nie może skorzystać z innowacyjności? Nos, hozzá fog járulni a szabadalom az európai innováció fejlődéséhez, és ebből mindenképpen profitálni fogunk. lepiej napisane. myślę że trzeba stworzyć taką formę patentu taką procedurę opisu. különböző szabadalmak vannak rövid és hosszú távú szabadalmak amelyek mondjuk jobb védelmet biztosítanak a rövid távúakhoz képest. Továbbra is fenntartom azt, hogy szükség van egy európai egységes szabadalomra elektronikus úton. Köszönöm. A következő hozzászólónk Rajtova asszony. Elnök úr, hosszú ideje támogatom az európai szabadalmat, hiszen vonzóbbá teszi az innovációt, és a vállalkozások a know jobban fel tudják használni a gyakorlatban, remélhetőleg a hamisítás ellen, a termékhamisítás ellen is felléphetünk majd segítségével. Ez óriási kihívás. Tíz év után sajnos a tanács csak a megerősített együttműködésig jutott el. Nagyon örülök, hogy a cseh köztársaság újra tárgyalta álláspontját. Tudom, hogy mindig nagyon érzékeny téma a megerősített együttműködés, különösen a nyelvi aspektus tekintetében. Ez elsősorban a nagyobb tagállamok számára fontos. Úgy gondolom, hogy az EU-n belül minden feltáráló számára előnyt jelent majd az új megoldás. Fontos, hogy az USA-val azonos szinten legyen a szabadalom ára. Nagyon fontos, hogy egyszerűsítsük az eljárást, és nagyon lényeges a szabadalmi bíróság munkája is. Hazli kolléga kapja meg a spontán hozzászólása keretében utoljára a szót. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, nagyon sok mindent elmondtunk arról, hogy Európának és a vállalatainak szabadalmakra van szüksége, és én csatlakozom az előttem szólók, szólókhoz. Szabadalom nélkül sokkal nehezebben tudnak versenyezni ezek a vállalatok a sokkal dinamikusabb és innovatívabb versenytársaikkal, a feltörekvő gazdaságokból például. De ne felejtsük el azt sem, hogy a megerősített együttműködés a szabadalmak felé nem a leg több előnyel járó megoldás az európai egységes piac szempontjából. Én mindig is támogattam az egységes, erős európai piacot, és szerettem volna az akadályokat megszüntetni, ahelyett, hogy megteremtem őket. Ezért kérnék minden képviselőt, aki ebben a témában részt vesz a munkában, hogy olyan megoldásokat dolgozzon ki, amelyek egész Európa számára előnyösek. A nyelvi rendszer nem diszkriminálhat senkit, aki nem beszél angolul, franciául vagy németül. Szerintem az lenne a legjobb megoldás ha egy nyelvre alapoznánk a rendszer. Köszönöm szépen Hazlik képviselőtársunk, most befejeztük a vitát, most pedig Bárnyé biztos úr kap ismét szót. Euh, merci, monsieur le président. Euh, Madame Hanslik, je, je... Köszönöm szépen, elnök úr. Hanslik asszony. Csak hogy visszatérjek az ön észrevételére, beszéljünk ne csak a folyamatról, az eljárásról, hanem a tárgyról is. A belga és a magyar elnökség nagyon sokat dolgozott az elmúlt időszakban ezen a témán. Hogyha egy vállalkozás bulgár, szlovák, lett, cseh vállalkozás szeretne benyújtani egy javaslatot saját nyelvén, ezt megteheti, és a fordítás nyelvét meg kell téríteni. Ez egy olyan vita, amit majd még el kell dönteni, az, hogy a fordítás mellett vagyunk, ellen vagyunk, vagy mellette, itt a jó hiszeműséget is figyelembe kell venni, képviselő hölgyek és urak. Miről is beszélünk most, és miről is fogunk dönteni most? Az én javaslatom arra vonatkozik, hogy aki benyújt egy szabadalmat, megteheti a saját nyelvén, de a jogi védelem a három említett nyelv egyikén születik majd meg. A Münichi Egyezmény történelmi előzményeire nyúlik ez vissza, hiszen ott is az angolt, franciát, németet használják arra, hogy szabadalmi oltalmat adjanak ki az EU területére. A belga elnökség alatt egy olyan javaslat született, amely a három nyelven kívül más nyelveket is előirányzott. Ezeknek nem lesz valódi jogi érvényük, de a kommunikációt elősegítik a szabadalom tartalmára vonatkozólag. Így aztán akár lehet, vagy portugál nyelven is meg lehet ezt tenni, hollandul. És a, a fordítás költségeit megtérítik. Tehát lesz három nyelv a jogi védelem szempontjából, illetve kettő még a kommunikáció céljából. Hogyha például egy spanyol vállalkozás benyújt egy szabadalmat egy európai megoldásra, akkor nem lesz diszkrimináció Spanyolország ellen, amiatt, hogy nem vesz részt a megerősített együttműködésben. Nincsenek itt rejtett tervek, ideológiák. Nyilván szeretnénk tovább lépni az akadályok ellenére. Tudjuk, hogy milyen érdekek forognak itt kockán. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió minden vállalás, vállalkozása számára érvényesüljenek ezek az előnyök, hercogasszony is nagyon fontos érveket hangoztatott, illetve Schwab úr is, a gazdasági jelentőségéről ennek a jogszabálynak. Valóban elő kell segítenünk és jutalmaznunk kell a kreativitást, az innovációt Európában. Ez egy olyan terület, ahol Európa még mindig vezető erő Őrizzük meg ezt a vezető szerepet, bővítsük ki és védelmezzük. Nagyon sok kis és középvállalkozás van, amelyek az európai szabadalom hiánya miatt nem tudják oltalom alá helyezni találmányaikat. Rajtava asszony beszélt a csalásokról és a termékhamisításról. Hogyha valaki nem, fizet, nem tudja megfizetni a teljes körű oltalmat, hanem csak két-három két, három tagállamban élvez oltalmat, akkor jönnek a termékhamisítványok, és ott vannak a belső piacon, tönkretéve az európai munkahelyeket, veszélybe sodorva a közegészségügyet, hogyha éppen gyógyszerről van szó, ez nagyon komoly ügy. Éppen ezért vesszük olyan komolyan ezt a kérdést, nincsenek rejtett céljaink, de nagyon fontos, hogy észszerű és elfogadható megoldást találjunk illetve López úr reakci- felvetésére, illetve Lichtenberger asszony felszólalására is szeretnék végezetül reagálni. Jelen pillanatban a 27 tagállamból 25 tagállam vesz részt a megerősített együttműködésben, és őket vádoljuk azzal, hogy szétforgácsolják a belső piacot. Nem hiszem, hogy ennek meg volna a veszélye ez egy olyan terület, ahol egy hangúságra van szükség. Minden más egységes piaci jogszabálynál minősített többséggel hozunk döntést. Itt egy hangúságra van szükség, ez kivétel. Nem hiszem, hogy itt olyan nagy veszélye lenne annak, hogy szétforgácsolódik a belső piac, és a bizottság részéről mi mindent meg fogunk ennek

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves képviselőtársaim, zárásképpen három megjegyzés. Utaltunk arra, hogy a megerősített együttműködés specifikusan arra jött létre, hogy az egyhangúság kapcsolatban felmerülő problémákat megoldjuk. Azonban ez egy kivétel, tehát nagyon kevés olyan eset van, éppen ezekre az esetekre találták ki a megerősített együttműködés eljárását. A második kérdés, a nyelve kérdése. Ma nem erről van szó, ma eljárás technikai kérdésekről van szó. Azonban szeretnék arra utalni, hogy már a Palacio jelentésnél is vitatkoztunk arról, hogy még, eh, hogyha egy nyelvet alkalmaznák, az költséghatékonyabb lenne, mint három nyelv. Eh, aztán itt van az Európai eh, Szabadalmi Egyezmény. Ez azokban a nyelv, azokon a nyelveken dolgozik, amelyekről itt szó van. Ez lenne tehát a nyelvi rezsim, rezsimünk, amit meg kellene változtatnunk, tehát az egyezményt is meg kellene változtatnunk. Azonban ezt nem tették meg az unió tagállamai, hanem valóban vala, Máta kivételével az összes tag egyezménytag államnak hozzá kellene járulnia a megállapodás megmozosítása, az például Svájcnak is. Tehát nem csak 27 tagállammal kellene megállapodnunk, hanem 39 egyezménybeli tagállammal. Éppen ezért azt gondolom, hogy nyilván nem várhatjuk azt, hogy, hogy ez megtörténjen, ez soha napján se fog bekövetkezni. A bizottságnak éppen ezért a anyagi javaslatával foglalkoztunk. Mind a három jogi szolgálat a, mind a három intézmény jogi szolgálata megerősítette, hogy így lehetséges a megerősített együttműködés. Értem a vitát, amit politikai okjogból folyik a parlamentben, illetőleg nem nagyon értem. Azok, akik szabadalmat jelentenek be, azok általában gyakorlatilag egy nyelven dolgoznak a kutatásfejlesztés területén. Éppen ezért az érintettek részére ez a nyelvi vita ez nem igazán érthető, ami pedig a diszkriminációt érti, hogyha jól értettem, és úgy gondolom, hogy jól értettem, az új európai szabadalom minden vállalkozás, minden feltaláló számára rendelkezésre áll, azok számára is, akik a megerősített együttműködésben nem vesznek részt. Természetesen nem áll rendelkezésre az összes, a világ összes országa számára, hogyha jól értettem. Aztán vannak azok az államok, akik nem vesznek részt az egy, megerősített együttműködésbe, de ezek nem henvednek hátrányt, hiszen ők részei az Európai Szabadalmi Egyezménynek. Hogyha szeretnék, tehát ezekben az országokban szabadalmat bejegyeztetni, akkor ezekre a 39 évre le kell fordítani. Nyilvánvalóan le lehet fordítatni hogyha egy tagállam azt gondolja, hogy annyira fontos a nyelve, hogy minden egyes szabadalmat le kell fordítani az ő nyelvére, akkor tegye meg. De ne tegye ezt a patent, eh, tehát a szabadalom jogosultaknak a terhére. Itt az az alapelv érvényesül, hogy az fizeti a zenét, aki azt megrendeli, és nem az adófizetők kell, hogy fizessék a fordítást. Ez lesz tehát a következetes eljárásmód hogyha valaki a saját nyelvére szeretne fordítatni valamit, mert annyira fontosnak tartja a saját nyelvét, akkor minden esetben az összes Európában bejegyeztetett szabadalmat fordítassa le, tegye meg, ha kell, akkor jogilag kötelező érvényű fordítást készítes erről, de maga véle, viselje a költségeket. És még egy utolsó megjegyzés, hogy befejezzük a vitát. Köszönöm szépen. Next. Köszönöm szépen, kolléga. Ezzel bezártuk a vitát, és holnap kerül sor a szavazásra. A következő napi rendi pont belé kollégánk jelentése, az élelmiszerek és a takarmányok rádióaktív